a Törökországról szóló 2013. évi eredményjelentés. Mindenelőbb kérném Kukulász urat, a tanács képviseletét, hogy akkor vegye át a szót. Ameli, Köszönöm. Az elnökség nevében szeretnék köszönetet mondani különösen Unben Reuten asszonynak a munkájáért. Ez az állásfoglalás egy sor pontot és aggodalmat is kiemel, amelyek jelentősek, és ezeket igen időszerűnek találom az EU-Törökország kapcsolatok szempontjából. A tanács megerősíti az EU és Törökország közötti kapcsolatok fontosságát. Törökország az EU számára jelölt ország, és fontos partner, igen, dinamikus gazdasággal rendelkező partner. Ezek a csatlakozási tárgyalások a szokásos feltételeken alapszanak, és Törökország számára ez lehetővé teszi, hogy felgyorsítsa a lépéseit, intézkedéseit. Éppen ezért a regionális politikát, a regionális fejezet megnyitását üdvözöljük. EU katalizátorként játszik a jogállamiság, az alapjogok és a szabadságjogok szempontjából Törökországban. A tanács továbbra is segíti Törökországot a reformok terén, és mindent megtesz azért, hogy a szükséges egyensúly meglegyen azért, hogy az emberi életvédelme, az emberi jogok, szabadságjogok, az életminősége, a kisebbségek jogai tiszteletben legyenek tartva. Ezen reformok végrehajtása európai kritériumok alapján kulcsfontosságú kérdés. Ebben az esetben a tanács pozitívan értékeli a kialakulóban lévő civil társadalmat Törökországban, amely aktív és amelyet támogatni kell. Ez igen fontos tényező ebben az esetben. Üdvözöljük a többi pozitív fejleményt is. Ezek sorában megemlíthetem különböző testületek létrehozását, például az ombudsmanét, azután az Nemzeti Emberi Jogi hatóság létrehozását, intézkedések meghozatalát a nők jogai terén, a nők és a férfiak közti egyenlőség jegyében. Ennek ellenére több erőfeszítésre van szükség, elsősorban ami az alapjogokat, szabadságjogokat érinti Törökországban, és a jogalkotás terén is, valamint a gyakorlatban. Itt a szólásszabadságot, a gyülekezési szabadságot, a vallásszabadságot említem meg, és a javakkal való szabad gazdálkodást. Ami a rendőri hatóságok erőszakos felépését illeti a tüntetők ellen, ezt megfelelően ki kell vizsgálni, kontrollálni kell. Nem lehet korlátozni a sajtószabadságot sem. Nagyon sok eljárás indult az újságírók, írók és akadémikusok ellen, olyanok ellen, akik emberi jogvédők. Gyakori és aránytalan betiltás, weboldal betiltások is történnek, és ami a szervezett bűnözést, a terrorizmust illeti, túl nagyvonalúan alkalmazzák a törvényeket ezekkel szemben. Mindez aggodalomra ad okot. Szeretném aláhúzni, hogy az EU számára aggodalomra adnak okot ezek a kérdések, és Erdogan miniszterelnökkel ezt közöltük, amikor Schulz, Van Rompuy, Barroso elnököket találkozott január 20-án Brüsszelben. Barroso és Van Rompuy elnök említést tett a közelmúlt törökországbeli eseményeiről, és világos üzenetet adott át Erdogan miniszterelnöknek az EU aggodalmait illetően a hatalom megosztás terén a büntető joggal kapcsolatosan és azzal kapcsolatosan, hogy megfelelő, működőképes rendőrség legyen Törökországban. Ezt aláhúztuk, mivel Törökországnak jelölt országként a csatlakozási kritériumoknak eleget kell tennie, és nem szabad visszalépnie, és az igazságszoltatási hatóságoknak pártatlanul kell eljárniuk átlátható módon. Azt várjuk, hogy Törökország lépéseket tegyen azért, hogy garanciát vállaljon a kopenhágai kritériumok iránt. Ezek megvalósítása amellett, hogy ez eh, alapvető feltétele az eljárásnak, mindenképpen Törökország javára fog szolgálni, és eh, kielégíti az állampolgárok elvárásait is. Szeretném röviden megemlíteni, mi történik az EU és Törökország közti kapcsolatok terén más ágazatokban. A visszafogadási egyezmény tavalyi aláírását üdvözöljük és várjuk teljes körű megvalósítását. Azon kívül, ami a vízum rezsimet illeti vízumrendszert, ez attól függ, hogy Törökország hogyan lép ezen a területen, valamint attól is, hogy hogyan fogják végrehajtani az előfeltételeket, amelyek az úti terv részei. Ezt az úti tervet a tanács fogadta el. Törökország az egyik legfontosabb tranzitország az illegális migrációt illetően az EU irányába. A bilaterális megállapodások megfelelő alkalmazása a visszafogadás terén az összes záradék megfelelő alkalmazása prioritást képez, és a külföldiekkel kapcsolatos jog alkalmazása is. A nemzetközi védelem nagy előrelépés a bevándorlás és a menedékjog terén. Ami a tárgyalásokat illeti, az EU csúcs konklúzióit illetően Törökországnak eleget kell tennie a jószomszédi kapcsolatok követelményeinek, és az ENSZ-beli kötelezettségeinek is eleget kell, hogy tegyen. Azt várjuk, hogy Törökország ne fenyegessen egyetlen tagállamot sem, és ne legyen feszültség forrása, ne tegyen olyan lépéseket, amelyek károsíthatják a szomszédsági kapcsolatokat, amelyekről az előbb beszéltem. Tiszedbe kell tartani a tagállamok szuverén jogait, ez magába foglalja a kétoldalú kapcsolatokat, valamint az energiaforrások kitermelését, más források kiaknázását, és itt szólni kell a Nemzetközi Tengerjogi Egyezményről. A tanács azt is kiemelte, hogy meg kell erősíteni, vagyis ismét erősíteni kell a tagállamok szuverenitását a saját vizeiken, és itt meg kell említeni a megállapodás hoz csatolt jegyzőkönyvet, hiszen hogyha ezt is elfogadnák, akkor ez nagy lendületet adna a csatlakozási folyamatnak. Üdvözöljük az, hogy ismét tárgyalások folynak békés megoldás érdekében a ciprusi konfliktus tekintetében, megfelelően az ENSZ és a Biztonsági Tanács határozatainak, és az EU jog alapján. Itt támogatjuk Törökországot, és várjuk, hogy a tárgyalásokon aktívan vegye részt Törökország. Globális megoldásra számítunk, hiszen ez nagyon fontos lenne. Köszönöm, miniszter úr, a biztosé a szó. Elnök asszony, tisztelt képviselők, elnök úr, miniszter úr, nagyon örülök annak, hogy itt láthatom önt. Először is szeretnék köszönetet mondani Oman Röjten asszonynak a magas minőségű jelentéseért, és azért, hogy hozzájárult folyamatosan az Európai Unió Törökország kapcsolataihoz jelentésein keresztül az elmúlt hét évben. Milyen öröm számomra az, hogy önnel dolgozhatok. Az Európai Unió, illetve Törökország kapcsolatai számos stratégiai alapon nyugszik. Az csatlakozás folyamat az egyik legfontosabb, de vannak más területek is, amik nagyon fontosak, mint például a párbeszédünk és egy működésünk a külügyi politika területén, a kereskedelmi kapcsolataink, az együttműködésünk a mobilitás és migráció területén, illetve az energiai kérdések. Ezek és más aspektusok is Törökországot rendkívül fontos országát teszik az Európai Unió számára. Az elmúlt években Pozitív fejlődés történt, viszont komoly aggodalomra is volt ok. Pozitív szempontból megkezdtük a társ, ta, csatlakozási tárgyalásokat a regionális politika fejezetében, az első fejezet, amelyet három év óta megnyitottunk. Ezen kívül aláírtuk a visszaadatási megállapodást, és megkezdtük a víza, vízummentességi párbeszédet is. És ezen kívül értékeltük a Vámuniót is, annak erősségei, gyengességeit, annak érdekében, hogy még több előnyt élvezzünk hosszúra nyúló kereskedelmi kapcsolatainkból. Tudom, hogy a Világbank is közületben egy jelentést az Interszabizottságnak március 20-án. Az Európai Unió és Törökország továbbra is intenzív párbeszédet folytatnak a külpolitikai kérdésekről. Törökország nagyon fontos szerepet játszik a ciprusi kérdések megoldásában is. Sajnálatos módon, ahogy mondtam, volt ok arra is, hogy komoly aggodalmunk legyen. Ezek főként a kormány válaszára vonatkoznak a nemrégében megjelent korrupciós vádakkal szemben, illetve főként arra, hogy elfogadtak egy olyan jogszabályt, amely a szólásszabadságot, illetve az igazságszolgáltatás működését eh, érintik. Kifejeztem aggájaimat eh, a török partnerünknek, a külügyminiszternek is, illetve az Európai Ügyi Minisztériának is. Az októberben megjelenő országjelentésben is fogunk ezzel foglalkozni. Én eh, továbbra is egy mély, eltökélt, eh, türelmes és őszinte együttműködést szeretnék Törökországgal, viszont ehhez az is kell, hogy megváltoztassuk együttműködési munkánkat annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy a különböző politikai területek fejlődése helyes irányba halad például sokkal jobban együtt kell működni, még azelőtt, hogy létrehoznák a különböző jogszabályokat. Az Európai Bizottság ennek alapján fogja megközelíteni a török tárgyaló felét a következő hetekben annak érdekében, hogy megállapodjunk együttműködésünk alapelveiben. Az Európai Unió csak így tud támogatója maradni a törökországi reformoknak, és így tudja támogatni azokat Törökországban, akik több szabadságot és demokráciát szeretnének. Ugyanakkor én továbbra is a tanácsot arra fogom sürgetni, hogy eh, végre fogalmazom meg egy úti tervet, vagy hogyha jobban tetszik úgy eh, a 23-as eh, fejezet kapcsán a különböző benchmarkokat fogalmazzák meg, Törökország maga is ezt kérte, tehát fogjuk őket szavukon, szavukon, és kezdjük meg a konstruktív párbeszédet annak érdekében, hogy valóban eredményeket tudjunk felmutatni. Köszönöm szépen Füle biztos úrnak, most pedig az EPP nevében Oman Röjtön asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Köszönöm szépen a különböző bókokat, amiket kaptam, de nem egyedül végeztem el a munkát a kollégáimmal együtt, és mindig is arra törekedtem, hogy a parlament országjelentése egyfajta nyílt párbeszéd legyen Törökországgal, amely kritikákat is megfogalmaz, de kiegyensúlyozott. Pontosan ezt szerettük volna elérni, és remélem, hogy ez az utolsó jelentés megfelel ennek. Elnök asszony, nagyon fontos az, hogy az Európai Unió jó kapcsolatokat, jó kapcsolatokat ápoljon Törökországgal. Miért? Azért, mert Törökország számunkra a stratégiai partner. És stratégiai partner egy olyan régióban, amely eléggé turbulens. Elnök asszony 2005-ben Törökország reformokat hajtott végre nem számunkra, hanem a saját török állampolgárai számára. A reformoknak volt helye az elmúlt években, viszont kicsit aggódok most már, ahogy Füle úr is, illetve a miniszter úr is. Ez az egész eh, a Casey Parki eh, tüntetésekkel kezdődött, és tudjuk, hogy az a 15 éves fiú, akit eltaláltak júniusban egy gránáttal, az ma elhonyt. szeretném kifejezni így együttérzésemet is a családdal. De nem csak itt ezek a tüntetések voltak aggályosak, hanem a december 17-i események is. A jelentésünkben kritikusan beszéltünk ezekről az eseményekről. Elnök asszony, ami az alap, az az, hogy mi szeretnénk jogállamiságot Törökországban, és ehhez az kell, hogy független és objektív igazságszolgáltatás legyen. Nem lehet az, hogy nincsen elkülönítve a különböző hatalmi struktúra. Az alapvető jogokat, az igazságszolgáltatást kell megvédeni. Meg kell védeni a vélemény nyilvánítás szabadságát. Most ez forog kockán, ugyanis Törökország esetében, hogyha ezen fontos kérdések megvédéséről van szó, akkor decemberig abban indulhatunk ki, hogy a reformok majd garantálják az igazságszolgatás függetlenségét, most azonban már nem indulhatunk ki ebből. Mindenképpen azt szeretnénk, hogyha konstruktív párbeszédet folytathatnánk Törökországgal, és nem csak a már megtörtént jogszabályok, már megtörtént jogalkotás esetében, hanem még a jogszabályok létrehozása előtt is, hogy ezt Füle úr mondta. Ezek a mi elveink, ami mellett mi kiállunk, és ezek a török állampolgárok számára is megfelelőek. Someone on behalf of the SND, colleague... Az SND nevében Obiols képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt árnyék jelentéstevőként szeretném elmondani, hogy nagyon elégedett vagyok azzal a móddal, ahogy a tárgyalások folytak. A jelentés kiegyensúlyozott, jó, javaslatokat tesz, és szól az óhajainkról, illetve Törökország jövőjével kapcsolatban, illetve arról, hogy milyenek legyenek a kapcsolatok az Unió és Törökország között. Ugyanakkor nem mondhatom azt, hogy ugyanilyen elégedett vagyok az országban uralkodó helyzettel. Ez a jelentés egy évet ölel fel, egy olyan évet, amelyet nem tekinthetünk jó évnek voltak demokratikus tüntetések a civil társadalom részéről a Gézi Parkban, amelyeket nagyon keményen levertek, Ma ö, tudtuk meg, hogy Belgin Elván egy ö, fiatal ember elhalálozott, azt követően, hogy kilenc hónapig ö, szenvedett, és ö, úgy gondolom, hogy gondolni kell rá is, remélve azt, hogy ilyen helyzet nem fog megismétlődni az országban. Látunk más nehéz helyzeteket is a kormányjal kapcsolatban, a több miniszter lemondott különböző botrányok kapcsán, különböző problémák vetődtek fel, amelyek az újságírókat érintik, és általában véve bizonytalanság uralkodik az országban a jövőt illetően. Rövid távon nyilvánvalóan ez döntő fontosságú lesz. Az, ami az elkövetkezendő hónapokban fog történni, a helyhatósági választások, elnöki választás eredménye, olyan elemek, amelyek nagyon fontosak lesznek, és amiket nem lehet előre látni. Egy ilyen kontextusban az a tény, hogy az óvatosság elvéthez tartjuk magunkat, a kötelezettségvállalásunkat megerősítjük, és jó kapcsolatokat támogatunk, és őszintén mondunk véleményt, mondjuk el, hogy mit gondolunk, ez a legjobb, amit tehetünk az Európai Parlament kapcsán. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony, és akkor most Lambsdorff kollégának adom meg a szót az ALDE nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Törökország nagyon fontos szomszédunk, nagy, büszke ország. Ez sok ország él nálunk az Európai Unióban, és a csatlakozási viták kapcsán számunkra, liberálisok számára a vallás soha nem volt fontos, és köszönetet mondanék Omar Rajton asszonynak, hogy az együttműködésünk során mindig is ezt politikai sikon tartotta, és ezért még egyszer köszönöm ezt neked, Ria. Ami számunkra fontos, az a szabadságjogok, és a szabadságjogok pontosan azok, amik Törökországban veszélyben vannak. A, szólás, a sajtószabadság sokkal több újságíró van börtönben Törökországban, mint Kínában, vagy bárhol máshol. Azt, azzal uh, fenyeget a miniszterelnök, hogy kikapcsolják a Twittert, vagy a Facebookot, a YouTube-ot, mert már lezárták Törökországban a civil társadalmat beszűkítik a vallási előírásokkal, amelyeket végre kell hajtani. Így az emberek magánéletét nehéz kialakítani úgy, ahogy azt szeretnék, és ez nem helyén való. A, az igazságügy függetlensége, az, hogy a bírók maguk döntesenek arról, hogy mi a helyes, ez sem helytálló, és több százezer kitelepítés volt akkor, amikor a bíróság fellépett a korrupció ellen. Ez eléggé aggasztó az alkotmányos reform kapcsán. Úgy vélem, hogy együtt kell működnünk Törökországgal, ahogy mondtam, nagyon fontos, büszke, nagy ország ez. Az energiapolitika, a külpolitika tekintetében együtt kell működnünk. Tényleg fantasztikus az, amit Törökország a szír menekültekkel tesz, viszont a 2005-ben megkezdett csatlakozási folyamat, és amely nem igazán halad előre, illetve az EU törökországi kapcsolatokat ez paradox módon még inkább elmérgestette. Úgy vélem, hogy úgy vélem, hogy mindenképpen meg kell várnunk azt, hogy Törökország az igazságszolgáltatás függetlenséget figyelembe vegye. Lambsdorff úr, Damstmaut kolléga szeretne önnek egy kérdést feltenni. Tessék. Köszönöm szépen, hogy kérdést intézhetek. Lambsdorff úr említette a szabadságjogok kifejezést az ön felszólalásában. Nos, Törökország megkaphatná a szabad mozgáshoz való jogot. Mit gondol, hogyha ez megtörténne, akkor hány török emigrálna Törökországból Észak-Európába, főként Németországba és az Egyesült Királyságba, és hogy segítsek egy kicsit a becslésben, azt becslik, hogy Törökország népessége 2025-ben 90 millió lesz. Válasz, köszönöm szépen. Egy rossz hírem van, a kristálygömbömet otthon hagytam. Nem tudok semmilyen fajta adattal szolgálni önnek ahhoz, hogy 2025-ben majd hány Törökország akar Európába átköltözni, Észak-Európába átköltözni, de ez nem is lényeges, Viszont ami lényeges az az, hogy az üzletemberek, egyetemi hallgatók, tudósok számára meg kell könnyíteni a szabad mozgást, a vízum kérelem eléggé megalázó számukra. Ez nagyon fontos a civil társadalom számára is Törökországban. Ahogy mondtam, fel kell függeszteni a tárgyalásokat, de ez nem az emberekhez kötődik, hanem inkább a kormányhoz. Stop. Y Keller Köszönöm szépen, Keller kollega kapja meg a szót. A közelmúlt eseményei és a korrupciós ügyek megint csak világosá tették, hogy mennyire szavahihető ez a csatlakozási folyamat. Ha a tagállamok nem ö, söpörnék állandóan le Törökországnak a csatlakozását, akkor sokkal nagyobb emelőerővel rendelkeznénk nem kérdeznénk meg egy olyan emberjogi, alapjogi kérdések, igazságügyi kérdéseket, nem, akkor most nem lenne itten a az igazságügy függetlenségének kérése, és nem lehet azzal fenyegetni, hogy leállítjuk a tárgyalásokat, ami aztán amúgy sem történik meg. Ahelyett, hogy világosan és egyértelműen fogalnánk emberi jogok kérdésébe, elkezdtük a saját emberi jogi problémáinkat exportálni Törökországba a visszafogadási egyezménnyel a migránsok jogait nem tartják tiszteletben Törökországban, miközben megegyeztünk, hogy a vízumliberalizációs kérdése egy nagyon fontos kérdés. Természetesen fontos demokratikus reformok történtek az elmúlt években, de ez beárnyokalta az internet szabadságának a korlátozása, a Gázi Parkban a tüntetők elleni fellépéssel. Egy 15 éves fiatal halt meg azért, mert könygáz lövedékekkel eltalálták. Az is foglalkoztat, hogy a demokratikus pártnak az irodáját is támadások érték. Remélem, hogy ez nem fogja megakadályozni azt, hogy a választások támadásoktól mentesen és szabadon bonyolódjanak le, és a jelenlegi korrupciós botrányok még tovább árnyékolják a képet és ez veszélyezteti az igazságszolgáltatás függetlenségét. De ismétlem, hogy az Európai Unió sokkal jelentősebb szereppel rendelkezhetne, hogyha elköteleztük volna magunkat a ö, tagság ö, lehetőségei mellett. Hogyha kimondtuk volna azt, hogy igenis Törökországot elfogadjuk abban az esetben, hogy a kopenhágai kritériumokat teljesíti. Csak ez számít, és ezzel kellene, hogy foglalkozzanak a tagállamok. Köszönöm szépen, és akkor most az ECR nevében van Orden úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A választás a hónap végén helyhatósági választások, később pedig elnökválasztás lesz figyelembe véve a térségben lévő válságot. Ez nagyon fontos Törökországnak és Törökország kapcsolatai szempontjából is, illetve az Unióval folytatott kapcsolattal. Nagyon fontos, hogy milyen jelzést akarunk küldeni. Először is szeretném azt mondani, hogy komolyabb változásokat szeretnénk magában az Európai Unióban is többek között. Szeretnénk, hogyha megszűnne a politikai integráció obsze- képe, és javítani kellene a nemzetközi versenyt versenyképességet. Őket érdekli a szabad mozgás kérdés, és ez nagyon fontos a bizonytalan időszakban. A NATO vagyis is tagja, és Ebben a kontextusban kell vizsgálnunk saját kapcsolatainkat Törökországgal. Sokkal inkább a mi érdekünket szolgálja az, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy Törökország egy stabil, szabad és világi demokráciaként működjön, és egy erős NATO szövetséges legyen miközben az Európai Unió csak a saját belső piacára foglalkozik, és mennyivel egyszerűbb lenne akkor, hogyha megfelelően foglalkoznánk a szabad mozgás kérdésével E hosszú e, átmeneti időszakkal kerülve. Adjunk pozitív jeleket Törökországnak az energiakérdésekben, és segítsük a humanitárius támogatást a e, törökországi határvidékeken lévő menekültekkel kapcsolatban, illetve a ciprusi ügyekkel. Egy, ez egy kétoldalú kérdés, amit jelentős mértékben ben lehetne javítani a görögök és a törökök közötti bizalomépítő intézkedésekkel, és e tekintetben a tanács is sok mindent tehetne. Köszönöm. Uh, Kék kártyát mutattak fel önnek. A következő javaslattal egyetértene-e? Az Európai Unióból egy rugalmas építményt hozunk létre, melyben az Egyesült Királyságnak egy lazább szerepe van, és a Törökország, akárcsak az Egyesült Királyság hasonló módon csatlakozik a kétsebességes Európához. Törökország ugyanazon a szinten lenne, mint az Egyesült Királyság. Úgy gondolom, hogy az, akik politikai módon szeretnének tovább haladni, azok lehet, hogy örülnek egy ilyen megoldásnak. Ön mit gondol erről? Mikro? Mikrofont kérjük bekapcsolni, mert ez nem történt meg. Önnek igaza van, megfogalmazás kérdése. Ezt szeretnék eh, látni az országok lakói, a két, kettős sebesség nem jó, kétféle sebesség. Egy több központú Európára lenne szükség, egy carte Európára, de az EK továbbra is a központban maradna az EU-n belül, de nem kötelezné el magát egy sor területen, amelyen ön megerősített együttműködést szeretne. Ez könnyebb lenne Törökország számára is, hogy tag legyen. Most pedig a GUE, Adzsi Georgiú képviselő másfél percben. Köszönöm. Mindig kihívás Van Orden úr után felszólalni, aki az EP-ben talán a leg jobban ismeri, legjobban képviseli Törökországot. Aggódnunk kell a törökországi események miatt, mert, mint önök tudják, a törökországi konfliktusok nem szabad, hogy visszafordítsák a török társadalmat, a reform folyamat Törökországban nem szabad, hogy ártson a legsérülékenyebb állampolgárainak, és visszataszítsa őket a középkori állapotokba. Szeretnék gratulálni az előadónak, és tudom, hogy még javításra van szükség. Itt van 15-ös, 23-as, 24-es fejezeteket meg kell nyitni. Törökország nem teljesíti a már aláírt jegyzőkönyvet, protokollt, ami a ciprusi köztársaságot illeti, és nem ismeri el ennek az országnak szuverén jogait. Itt támogatjuk azt, hogy a tárgyalások újra induljanak. Ciprussal szeretnénk, hogyha ez minél hamarabb eredményt hozna, hiszen megszállták Ciprust, és éppen ezért szolidaritást kell mutatni. Két közösségből élő szigetet kell létrehozni, de ne legyen megosztott a sziget, demilitarizálni kell. Ezeket az intézkedéseket kell Törökországnak meglépnie, nem szabad közvetlen kereskedelmet lét, megengedni a megszállt területekkel. Ott van eh, Famagusztai kikötő, amelynek jogait vissza kell állítani, és jogilag sem szabad gyarmatosítani a szigetet. Ezt szeretnénk eh, ennek megszüntetését látni. szalavrákos eh, képviselő másfél percben. Köszönöm a szót. Én is támogatom ezt a jelentést az előző jelentések folytatása bemutatja az országbeli helyzetet, és úgy gondolom, hogy teljes képet ad az előző jelentések folytatása, vagyis nem mond ellent az előző jelentéseknek. Törökország mindenképpen fontos ország a közel-keleten, közép-keleten, de még mindig távol áll az európai standardoktól, értékektől. Az előadó is kimutatta helyén valóan a törökországi helyzet igen aggasztó, botrányok vannak, korrupció, gond van az alapjogokkal és a hatalom megosztással. Erre a közelmúltban példa az internet cenzurázása és a titkos szolgálat több jogkörrel való felhatalmazása. Törökország nem írt alá bizonyos nemzetközi megállapodásokat, már nyolcadik éve nem alkalmazzák az EU-val való társulási egyezményt és annak kiegészítő protokollját, és nem is ismeri el az összes EU tagállamot. Még mindig Kázus Belli van Görögországgal kapcsolatosan, és a területi vizeinket megsértik, nem tartják tiszteletben a tagállamok jogait. Ezek a részletek sokat mondóak, és szeretném megemlíteni, hogy 2013-ban az EU 900 millió eurót biztosított előcsatlakozási segélyként Törökországnak. Szerintem az EU állampolgárok problémáival kellene többet foglalkozni. A diplomáciai beszédmód sokszor túl kedves, és késleltet bizonyos intézkedéseket. Köszönöm. Kérem, hogy ne lépjék túl a hozzászólási időt. Lizek képviselő másfél percben. Nem, elnézés. Stassen képviselő a függetlenek részéről elnézés. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy általában a törökországi jelentés igazából eléggé laza, egyetlen egy pont hiányzik ebből, nem európai ország, ez nem is akar az lenni, és így nem is akar hozzá csatlakozni az Európai Unióhoz. Ugyanis elég rossz a helyzet Erdogan iszlám Törökországában, nagy a korrupció, a, a rendőrségi erőszak aláássák a szabadságjogokat. Itt még az Európai Bizottság és a Parlament naív hozzáállása sem segíthet. Az úgynevezett tárgyalási keretben azt javasolják a tanácsnak, hogy függesszék fel a csatlakozási tárgyalásokat. A kérdés csak az, hogy a bizottság miért nem akarja ezt teljesíteni. A bizottság nem akarja, hogy bármi akadályozza a Törökország projektjét. Az iszlám elnyomó Törökország soha nem lett része az Európai Uniónak, és a hollandok, akik ugyanígy gondolkodnak, azok május 22-én a PPV-re fognak szavazni. Eh, Köszönöm. Lize képviselő, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, európai és lengyel állampolgárként beszélek. Miért említem azt, hogy lengyel vagyok? Ebben az évben Lengyelország és Törökország a diplomáciai kapcsolatok létesítésének 600 évfordulóját ünnepelte, mindig nagyon jók voltak a kapcsolatok. Törökország volt az egyetlen ország, amely elutasította a 18. században az, hogy elismerje Lengyelország megosztatását, és eh, a második világháborúban védte a lengyel követséget a nácik ellen. Jók a kapcsolataink, és eh, szeretném sürgetni Törökországot itt eh, és most arra, hogy tegye meg a megfelelő lépéseket, tegyen elő eleget a kívánalmaknak, mint jelölt ország. Mint bármely más jelölt országnak, Törökországnak is eleget kell tennie az összes feltételnek, a kopenhágai kritériumoknak, és be kell mutatnia, hogy tiszteletbe tartja az európai értékeket, demokráciát és a jogállamiságot, az emberi jogokat alapvető a korrupció elleni harc. Törökországnak összpontosítania kell az összes reformra azért, hogy felgyorsítsa a csatlakozási folyamatot, főként az igazságszolgáltatás reformját. Howitt képviselő egy percben. Thank you, President. I join others tonight by... Köszönöm szépen, elnök asszony. egy fiatalról beszéltünk, akit ugye a Kázi Parki tüntetések során megsebesített egy rendőr egy könygáz gránáttal, és most elhalálozott. Egy nagyon hosszú folyamat tapasztalatunk az emberi jogok megsértésében. Törökországban problémák vannak, korrupció, a kormány, illetve több mint 15 embert tartottak le közül a szakszervezeti tüntetések miatt, illetve a szakszervezeti tevékenységért másokkal együtt én is aggodalmamat fejezem ki azért, hogy a Facebook lezárásával fenyegetnék a miniszterelnök. Az új törvény a, a, a az ügyészekre, illetve a bírókra vonatkozik, ugyancsak nem biztosítja a hatalmi ágak szétválasztását, és ez mindenképpen aggasztó. Köszönjük. DAF képviselő következik egy perc 30 másodpercben. Tisztelt elnök asszony, a török államban a válság fokozódik, nem csak a miniszterelnök és a Gulem közötti feszültségek miatt. A parlamentnek mindenképpen utalnia kell erre az aspektusára is a válságnak, főle or, komoly aggodalmaknak adott hangot, de ugyanakkor nagyon sajnálattal kell mondanom, hogy ezek azért nem olyan nagyon aggasztó dolgok, és Törökország nem teljesítette a kopenhágai kritériumokat ősszel új bizottság és új parlament fog felállni, amely rá fog kényszerülni arra, hogy megvizsgálja, hogy a frusztráló csatlakozási eljárás egyáltalán lehetséges-e, lehetséges ennek folytatása és el kell, hogy gondolkodjon majd azon, hogy esetleg valamilyen alternatív tagsági forma kerüljön megfontolásra a teljes jogú tagság helyett lehet, hogy ez egy kívánatosabb megoldás lenne, mint Törökország, mind pedig az Európai Unió számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Belder képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. 2007. április 18-a fekete nap volt a törökországi protestáns közösség számára, hiszen azon a napon öt fiatal török meggyilkolt ártatlan keresztényeket. Azon a napon illetve azóta is sokban vannak a protestánsok. A múlt hét végén megszületett egy új törvény, és az öt gyilkos szabadlábra került. Megérthetik, hogy a török protestáns közösség sok hatás alatt van, hiszen ezek a bűnözők a per során nyíltan fenyegetőztek a keresztényekkel szemben, a e, hozzátartozókkal szemben, és most pedig már szabad lábon vannak. A török protestánsok félnek, itt van egy nyílt levél előttem, aggódnak biztonságuk miatt. Milyen a jogállam Törökországban? És azt kérném tölt, öntől, tisztelt biztos úr, hogy kérje azt a török hatóságoktól, hogy járjanak el az ügyészség életfogytiglant kért ezekre a gyilkosokra, most pedig már szabadok? Elfogadhatatlanak tartom azt, hogy manapság ilyen megtörténik. Még egy dolog, elnök úr, van egy delegáció, és állandó aut antiszemitizmus láthatunk a török médiában. Ez is elfogadhatatlan egy olyan ország számára, amely hivatalosan tagjelölt ország, nem szabad erről sem hallgatnunk. Honorevole Stadler, un minuto. Stadler képviselő következik. Anschließ. Csatlakoznék Belder úrhoz. Néhányan beszéltek Berkin Elvánról, akit meggyilkoltak. Én Tilman Geskin meggyilkolt német protestánsról szeretnék beszélni. Ő az egyik azoknak, akikről Belder úr is beszélt. Órákon át kínozták őket, és a végén pedig átvágták a torkát. Ez valóban egy szörnyűséges büntet, és a gyilkosok ma szabadon mozoghatnak. Ez az a Törökország, amelyet az Európai Unió méltat, és mindent hagyunk, hogy mindent megúszanak, a legutóbbi Törökország vita óta rosszabb lett a helyzet, az internettörvény, az igazságügyi törvény miatt, és mindent hagyunk nekik. Hogyha Or- Oroszországban történne ugyanilyen ez, akkor már itt tiltakoznánk, viszont Törökország az nem számít. Miért? Azért, mert meghajlunk a gazdasági és kereskedelmi érdek előtt. Erről van itt szó, itt nem lehet semmilyen fajta eh, meghajlás. Úgy gondolom, hogy az osztrákok mindenképpen majd a népszavazáson Törökország csatlakozását el fogják utasítani. Köszönöm szépen. Milámon úr másfél percben kap szót. Szeretnék gratulálni az előadónak. Ez a jelentés igen széles körű. Ez a folyamat igen hosszú volt, és nagyon sok gazdaság és politikai reformra serkentette az országot. Ezen az úton kell folytatni, nem szabad visszalépni, ami az emberi jogokat, a jogállamiságot illeti, az igazságszolgáltatást, az alapvető jogokat. A török hatóságoknak a kritériumokat ismerniük kell, és tudjuk, hogy most igen kényes időszakba lépett Törökország. Ki kell emelni Omen Roben asszony álláspontját és a biztos álláspontját, aki a 23-as fejezet megítását ajánlja, ez a az alapjogokra vonatkozik, hiszen egy állam struktúrája szempontjából ezek alapvető kérdések, ami pedig eh, a visszafogadást illeti földrajzi helyzeténél fogva Törökország igen fontos helyet foglal el az együttműködés, ezért alapvető. Ugyanígy a vízumpolitika harmadik országokkal szemben, ezt koordinálni kell az EU-val, és szerintem ez még nem történt meg. Az EU eh, súlyos helyzetben van, ami a szomszédsági kapcsolatokat illeti, gondoljunk az arab tavaszra, szíriai háborúra, az ukrajnai helyzetre. Törökország földrajzi helyzeténél fogva és a muzulmán országokkal való kapcsolatát illetően partner kell, hogy legyen, és párbeszédet kell, hogy folytasson a szomszédos országokkal. Köszönöm. Koppel kollega nő. Reg kell azon a napon, amikor Törökország európai jövőjéről tárgyaltunk, akkor egy 15 éves fiú meghalt egy isztambuli kórházban. Könyvgázlövedék érte őt el, és 269 napot töltött kómában. Ez a nyolcadik haláleset a Gezi parki eseményekkel kapcsolatosan, és nem lesz büntetés az elkövetők ellen. Nem volt semmilyen reagálás ellenük, vagy velünk szemben. Ezt ne felejtsük el. Hozzáférhetőséget, demokráciát kértünk, erre nem volt reagálás. Az emberi jogok helyzete egyre rosszabb. Erdogan úr éppen kikérdezik a korrupciós ügyek miatt a fiatal ember tragikus halála ma ismét arra serkelt bennünket, hogy több demokráciát követeljünk Törökországba, és a rendőri erőszak megszüntetését. The Earl of Dartmouth következik egy percben. Köszönöm. Földrajzi szempontból Törökország 97%-a Ázsiában található, de a török kormány eh, viselkedése azt mutatja, hogy száz százalékban a közel-kelethez eh, tartozik. Ugyanúgy, mint Kubában eh, megnyírbálták az internetes szabadságot, az igazságügyi miniszter pedig megnyírbálja az ügyészek, bírók jogait. 40 újságíró van börtönben, és a biztos arrogáns módon azt mondta, hogy Törökország előrelépett. Törökországban a médiumokat, az igazságszolgáltatást nem engedik megnyilvánulni, és Törökország nem osztja nyugati értékeket. Túl nagy, túl szegény, túlságosan más, akkor legyen az EU tagja. Az EK politikai pártjai mind ellenzik azt, hogy Törökország az EU tagja legyen. Ezt meg kell gondolni. Köszönöm szépen. Stojanov kollega következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Micsoda előrelépés, kedves kollégák! vajon Törökország elismeri-e az örmény népírtást, vagy a Bulgáriában elkövetett -e népírtást? Kifizette vajon a kártérítéseket a trák menekülteknek 1913-ban? Szabadlábra helyezte az újságírókat, aláírta a visszafogadási szerződést? És most nézzük meg a pozitív elemeket. Vajon Törökország elnyomta-e a tiltakozó mozgalmakat? Igen, rendőri erővel. Miben Erdogan mennyiben más, mint Jukovics? És Törökország továbbra is megszállja-e Ciprust? Igen, hol vannak a pozitív előrelépések? Törökország tette valamit annak érdekében, hogy megszüntessék az erőszakot a keresztények ellen a Törökországgal folytatott tárgyalásokat meg kell szakítani, méghozzá azonnal. Nem, nincsen helye Törökországnak az Európai Unióban. Köszönöm. Jamaku képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hallottam az elnökséget is, és a, a biztos úrt is nagyon odafigyeltem. Fontos kérdések vannak, több minden szól Törökország mellett, vannak pozitív fontok is. Ugyanakkor nagyon sok minden most ütközésbe kerül. Nincsen politikai stabilitás, a kormánynak az etikája is megkérdőjelezhető, és a Gézi Parkban történtek újság, következtében újságírók vannak börtönben, az igazságszolgáltatással gondok vannak, és nagyon sok minden megkérdőjelezhető. Tételezzük fel, hogy mindezek bizonyos mozg felfordulások miatt alak. Ez vajon ez mind kizárólag a kormánynak tudható be? az jegyzőkönyvek elismerése. Tehát mindezek olyan kérdések, amik konzisztensek azzal, hogy tulajdonképpen milyen lesz Törökország. Vajon továbbra is úgy gondolják, hogy Törökország valóban meg, meg akar felelni erre az Európai Uniónak? Szerintem ebben senki sem hisz igazán. Törökország úgy akar bejönni az Európai Unióba, amilyen állapotban jelenleg van, és nem akar semmi változtatni. Ez egy komoly politikai kérdés, és politikai döntést kíván. Természetesen a erőfeszítések Törökországot segítik, hogy javítson a saját helyzetén a felszínen, de lényegileg a kérdések továbbra is ugyanazok, hogy vajon Törökország valóban be akar-e kerülni, és tesz-e valamit ennek érdekében. Elnök, köszönöm szépen. Szafakleusz úr, egy percben. Törökország továbbra is bört, bebörtönzi az újságírókat, a sajtóképviselőit, a médiákat korlátozza, elnyomja az embereket az utcán, emberek halnak meg, azért, mert úgy viselkedik a rendőrség, ahogy egy fiatal ember meghalt, fenyegeti az Európai Uniót, Európa ellenes politikát folytat, nem tartja be a nemzetközi határozatokat, az ENSZ határozatokat, nem ismeri el a ciprusi köztársaságot, nem segít a ciprusi helyzet megoldásában. Ez a jelentés nem kiegyensúlyozott, e, csak egyszerűen eseményeket sorol fel, és nagyon sok a függőben lévő kérdés. Semmilyen komoly javaslat nincs, ami ezt az országot demokratikusabbá tenné, vagy ami támogatná a török népnek a óhajait. Itt az idő, hogy Európa reagáljon. Nem szabad a 15., 23. és 24. fejezeteket megnyitni Egyértelmű üzenetet kell adni, Európa tudja hallatni a hangját, és ki is tudja kényszeríteni. Elnök, köszönöm szépen, Binefur egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt ö, ö, biztos úr, kedves kollégák! Több százezer Texim és Gézi állampolgár elmondta, hogy nincsen demokrácia Törökországban, a jogokat megsértik, még a véleménynyilvánítási, a ö, gyülekezési szabadságot is megsérték, és az mindig jelen van a hatalom részéről a kormány, akadályozza az igazságszolgáltatási rendszernek a működését, és ott vannak az olyan tárgyalások, mint az Erzencsuk tárgyalása. A muzulmán kisebbséget használják fel a mi országainkban arra, hogy a neo stratégiát megvalósítsák azon igyekszik Törökország, hogy az egykori ottomán birodalom területeit sajátjává tegye, és függes helyzetbe kerüljenek más országok. A Törökországnak nincs helye az Európai Unióban mindaddig, amíg nem hoz létre méreható változtatásokat a alkotmányában és az igazságszolgáltatásában. Egy igazi jó szomszédsági politikát kell, hogy folytasson Görögországgal, Bulgáriával és Ciprussal. Theo Káros. Theo Káros. a másodpercre. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, biztos úr. Én szeretnék hinni a törököknek, viszont ami most Törökországban tapasztalható, az egy általánosított forradalom. A televízióban fe, feketébe öltöztek, és a különböző görög hajók is Ciprus körül keringenek. Én nem hiszek nekik. A bizottság a múltban azt mondta, hogy Ciprus a nagy akadálya Törökország EU csatlakozásának, viszont tudniuk kell azt, hogy a ciprusi kérdés megszállás kérdésre, egy bilaterális kérdés. Amit mi várunk az Európai Parlamenttől az az, hogy egy keret jöjjön létre a ciprusi ügy érdekében, és ez a keret az európai értékeket tartalmazná, az emberi jogokat, mint az EPP napokon Dublinban. Az EPP-ből a kollégák, amit javasolnak, az egy olyan keret, azt mindenki a maga szája íze szerint értelmezheti, és szabad kezet ad Törökországnak, hogy beavatkozzon a ciprusi ügyekbe. Ennek a jelentésnek semmi köze a valósághoz, akár csak ennek a vitának sem. Köszönöm szépen. Mik mi, akik nyomon követtük a törökországi fejleményeket az elmúlt években, hallhattuk azt, hogy Törökországban a demokrácia fenyegetve van. Akik katonai pucsot készítettek elő, őket elítelték. A különböző vádlatokat szabadon engedték, az újságírók szabadon engedését persze üdvözöljük, akik már évek óta börtönbe voltak, viszont a keresztény misszionáriusok, illetve mások gyilkosait is szabadon engedték. Ez csak egy példa. Nem világos az, hogy mit lehet, miben lehet hinni. Az igazság állandóan változik annak függvényében, hogy melyik újságot olvassuk egyre inkább a törökök elveszték elvesztik hit, hit, hitüket a jogállamiságban és az emberi jogokban, amelyek egyébként az Európai Unió alapvető jogaik. Mindent meg kell tenni ennek érdekében, hogy vissza lehessen állítani az igazságügy függetlenségbe vetett hitet, és vissza lehessen adni az emberi hitét az igazságban. Grazie, un minuto. Köszönöm, másfél percben Stír képviselő. Tisztelt elnök asszony, szeretnék gratulálni az előadónak a kiegyensúlyozott jelentésért. Törökország fontos ország az EU számára, főként például Horvátország számára földrajzi helyzete miatt. Mert Törökország kulcsfontosságú az újfajta béke kiépítés terén. Konstruktív szerepet játszott a boszniai hercegovinai konfliktus megoldásában és ezt a szerepet továbbra is betölti. Viszont a török vezetés más irányba halad, ki akarják terjeszteni a volt török ottomán birodalom irányába hatalmukat, és hallottuk azt is, hogy mit mondott Erdogan. Azt mondta, hogy az ő választási győzelme Szarajevó, Beirut, Isztambul számára egyformán fontos Bosznia egyik vezetője oda Törökországba távozott. Az ilyen híreket nem akarjuk hallani, mi demokráciáról beszélünk, és nem akarunk visszatérni az ottomán birodalomhoz. Törökországnak el kell fogadni az európai standardokat. Ezért üdvözlöm azt, hogy Törökországot felhívták arra, hogy boszniai hercegovinai politikáját igazítsa az EU otthoni politikájához. Köszönöm. Köszönöm. Grisbő képviselő másfél percben következik. Köszönöm, elnök asszony. Törökország az egyik legnagyobb partnere az EU-nak a közép-keleten NATO tag is, és évek óta Törökország szeretne az EU-hoz csatlakozni, a csatlakozási tárgyalások folynak, és a tárgyalások folytatása során nagyon sok mindent meg tudunk változtatni, ezért szeretném kiemelni, hogy a szabadságjogok, emberi jogok terén nagyon sok teendőjük van. Ennek ellenére világosan látni kell, hogy előrehaladás is volt, főként ami a kisebbségeket illeti. Nem csak a kurd kisebbségről beszélek, hanem az iraki kurdokról is. Ennek ellenére aggodalmunknak kell hangot adni, ami a szólásszabadságot illeti, és az újságírók bebörtönzését, az ellenzék elleni erőszakos fellépést. Ha ez nem oldódik meg, akkor Törökország még csak nem is gondolhat arra, hogy az EU-hoz csatlakozzon. Ugyanez a helyzet a ciprusi válság megoldását illetően. Hallottunk arról, hogy korlátozzák az internetes szabadságot. Lehet, hogy a miniszterelnök majd visszalép ettől, és ez jó lépés lenne. Szerintem tárgyalnunk kell, párbeszédet kell folytatni Törökországgal, fontos partner mindannyiunk számára, főként most, amikor válságot élünk, és az ukrajnai válságra is gondolva. Köszönöm. Péterle képviselő másfél percben következik. Úgy gondolom, hogy sajnálatos az, hogy ez Omad Rajten az utolsó jelentése Görögországról. Hozzászoktunk már magas szintű jelentéseihez, és szeretnék köszönetet mondani azért, hogy valóban igazságos és a valóságon alapuló jelentést hozott létre, és valóban ott gyakorolt kritikát, ahol arra szükség volt. Most nem szeretnék kitérni a részlekre, hanem egy általános megjegyzést szeretnék tenni. A tegyelási folyamat nagyon bonyolult kontextusban zajlik az Európai Unióban, és figyelembe kell venni a török politikai fejleményeket is, illetve a nagyobb régió fejleményeit is. Azt láthatjuk, hogy a tegyelási folyamat reformokhoz vezetett, illetve olyan viták is megszülettek, amelyek, a, amelyek Törökország belső konszolidációja szempontjából fontosak voltak, illetve a tegyelés szempontjából is fontosak voltak. Itt utalnék például a demokratikus csomagra is, bár az alevitekre való utalást én hiányzom, bár ez egy 2013-as jelentés, szeretném kiemelni azt, hogy nem elfogadták az ötödik jogi csomagot, illetve a akciótervet is az emberi jogi egyezményen kapcsolatban. Örülök annak, hogy hamarosan megszületik a vízumkönnyítés is, viszont különböző a felfogás arról, hogy milyen a hatalmi ágak megosztása, milyen a, hogyan definiálják korrupciót és az összeesküvést. Amint itt nem sikerül megállapodni, hogy sikerülne itt megállapodni, akkor sokkal nagyobb erőlépés lehetne legyen a jelentésben. Köszönöm szépen! Most pedig a spontán felszólalás következik. a kollega, egy perc. Kiitoksia. Arvoisa puhemies, saimme tänään kuulla, että kesimielenosoitukset ovat vaativat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma megtudtuk, hogy ismételten van egy új áldozat, ez a 15 éves fiatalember elhalálozott azt követően, hogy a Géci Parkban tüntetések voltak. A ö, török jelentésben természetesen 2013-as évről van szó, a Geci parki események csak egy részét képezik ezen évnek, de nem szeretnénk, hogyha ez elfeledésre kerülne. Ami engem jobban foglalkoztat, az Erdogán miniszterelnöknek a nyilatkozatai, amely értelmében nem fogja megtartani azt az ígéretét, hogy egy negyedik mandátumra ne jelöltesse magát. Tehát úgy tűnik, hogy nem fogja betartani az ígéreteit. Már sok mindent ír írtunk erről, az a hatalom az embereket megbetegítheti. Szerintem Erdogának mennie kell, ez nagyon jó lenne Törökország jövője szempontjából. Danzsan kollega következik. Tisztelt elnök asszony, úgy gondolom, hogy a ma esti vita egy kicsit szürrealista. Azért, mert ez a képutatók bálja amit eddig hallottunk az egy, elmúlt egy órában, ezek mind negatív értékelések a jelenlegi törökországi helyzetről. Politikai helyzet, igazságügyi ö, ö, helyzet, oktatási helyzet, a kisebbség, vallási kisebbségek ö, helyzete, minden negatív. Te mit javasol a bizottság és a jelentés is? Nyissunk meg további tárgyalási fejezeteket. Ez az illúzió, hogy azzal, hogy megnyitunk egy tárgyalási fejezetet, befogjuk, befolyásolni fogjuk a dolgokat. Ez egy tévedés. Ez egy sokkal ö, nagyobb követelményeket támasztó politikai párbeszédet kell folytatni Törökországgal, amely fontos partner. De a ö, tárgyalások megnyitása az egy azt jelenti, hogy megdicsérünk egy olyan tárgyalópartnert, amelyik rossz úton halad. Nagyon sajnálom, ezt a partnert nem a törökök és nem a törökökért válaszolták, hanem az európai állampolgárok képviseletére, és nem hiszem, hogy ők ezt az utat kívánnák. Elnök, köszönöm szépen. Lubocseva képviselő következik. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, egy olyan jelentésről vitázunk, amely az Európai Unió Törökország kapcsolataival foglalkozik. Nagyon aggaszt az a tény, hogyha Brüsszelben a török fél azt mondja, hogy jó szomszédságot akar, akkor a politikai képviselők ugyanakkor olyan üzeneteket küldenek, ami egy független állam szuverenitását megkérdőjelezi. Ezek tények. A jelentés felkéri Törökországot, hogy nemzetközi egyezmények érdekében, ö, értelmében tartsa be kötelezettségeit. Ez nagyon fontos, mert Törökország nem tartja be Bulgária irányába az ankarai egyezményt, ami a bolgár menekültek kártérítését érinti a trászvidéken. A 2008-as parlamenti határozat értőt illetően sincsen előrehaladás. Ezek hiányosságok a török politikában, ezeken kellene tenni kell. -e. Az Európai Parlamentnek pedig az európai állampolgárok jogait kell megvédenie. Köszönöm. Picula. Picula képviselő. A tárgyalásoknak folytatódniuk kell, attól függetlenül, hogy milyen, mennyi ideig tartanak. A tárgyalások helyzete rendben van, hiszen minden országnak ugyanazoknak a követelményeknek kell eleget tennie kilenc eh, éve indultak meg a tárgyalások, és arra igen szegényesek az eredmények, mind az EU, mind Törökország szempontjából. Arról kell beszélni, ami mindkét felet érdekli, energia, biztonság, kereskedelem, stb. stb. Jelen pillanatban több mint fél millió szebb menekült van Törökországban, és ezért eh, oda kell figyelnünk Törökországra. De nem szabad elfelejtenünk Ciprus problémáját sem, azért, hogy a török ciprusiak, Ciprus élő törökök ne szigetelődjenek el, és meg kell könnyíteni a vízumkiadást is. Köszönöm, Papadopulo képviselő. Elnök asszony, lehet, hogy Törökország szerepét megszépítik, de botrányok vannak, korrupció, emberi jogtiprás, a kopágai kritériumok benemtartása. Ez a jelentés, ez csak dicsér, szankciókról nem beszél, és dicséri Törökországot arra kéri, hogy nyissunk meg újabb fejezeteket, anélkül, hogy Törökország végrehajtana az ankarai protokollt és egyéb szerződéseket, és anélkül, hogy leállítaná Ciprus megállását. Félre kell tenni Törökország fenyegetéseit Ciprus irányába, és azt, hogy a török hadihajók a mi területi vizeinken tartózkodnak. Kezükben van famagusta és ahelyett, hogy az 550-es határozatot végrehajtanák, továbbra is illegálisan gyarmatosítanak, megsértik az emberi jogokat, nem tartják tiszteletbe Ciprus jogait, a nemzetközi jognak nem tesz eleget Törökország, és büntetést ezért nem kap. Ez sérti az európai akit, és sajnos az EU ajándékot küld Törökországnak, ahelyett, hogy megbüntetné. Ezt meg kellene értenünk. Írát Zebelvetia képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék kiemelni egy elemet Törökország csatlakozásával kapcsolatosan a szövegben is beszélni kellene a kurt kérdés megoldásáról. Demokratikusan kell a konfliktus megoldani. A béketárgyalások nagy reményeket keltettek a lakosságban, éppen ezért bátorítani kell a béke folyamatot a kormány és a PKK között. A kompromisszumokat tiszteletbe kell tartani, a PKK nak békés útra kell térnie, a kormánynak pedig a kompromisszumokat figyelembe kell vennie kurd nyelven való oktatást és a kurd kisebbség jogait Törökországban. El kell ismerni a kurd identitást, a kisebbséget az alkotmányban is, és a választási küszöböt meg kell szüntetni. Grazie, onorevole Tomasic. Tomasic képviselő. Nos, ez a vita, hogy Törökország milyen helyet foglal el az Európai Unióban, ez még sokáig fog tartani, viszont tény az, hogy Törökországnak és az EU-nak együtt kell működniük. Közös a külös, külső határunk, a NATO szövetséges is. Szeretném szeretnék egy másik aspektust kiemelni. Az EU török kapcsolatok felelősséggel is járnak mindkét oldalon. Hadd emeljek ki ebből együtt. Például a kábítószer csempészet, az Afganisztánból származó heroin. Horvátország próbálja leküzdeni a balkáni kábítószer csempészeti utat, Törökország része ennek az útnak a további erőfeszítésre lenne szükség ezen a területen, mindenképpen meg kell szüntetni ezt az útvonalat, és ez nagy lépés lenne a kábítószer elleni harcban. Köszönöm, mondja az elnök. Akkor ezzel lezárul a spontán felszólalások időszaka, és Füle biztos úr kapja meg a szót. Thank you, <clears throat> Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt elnökség. Törökországgal kapcsolatban mindig jó zárszavakat szoktam előkészíteni, de ritkán szoktam használni őket, mert a vita mindig arra inspirál, hogy a lehető legjobban reagáljak az elhangzottakra és arra a különböző véleményekre, amelyeket hallottunk. Engedjék meg, hogy az utolsó kommentáromat említse meg ebben a pontban. Engedjék meg, hogy egy kisé személyesebb megközelítést alkalmazzak három pontban. Az első csak egyetlen útja van annak, hogy egy állam az Európai Unió tagállama legyen. Teljes mértékben minden teljesíteni kell, minden fejezetben. Nincsen derogációs lehetőség az alapjogok, jogállamiság, elszámoltathatóság, hatalmi szétválasztása kérdésében. Nincsen átmeneti időszak sem nincsenek kiskapuk, kerülőutak, amelyek ezt az értékalapú csatlakozási utat kikerülhetővé tennék. A kondicionalitás továbbra is a fő eszköz. És amit mindig vártam háztól, az az, hogy a megfelelő kérdéseket tegyék fel, és én megpróbálom ezekre a megfelelő válaszokat megtalálni. Azonban önök nem segítenek nekem, illetve utódomat sem segítik akkor, hogyha állandóan csak azt ismérik, hogy nagyobb követelményeket kellene támasztanunk egyfelől, és korlátozott, korlátozóban kell fellépnünk a csatlakozást illetően mert ezen tárgyalási folyamaton és a fejezetek megnyitásán keresztül tudok igazán választatni a legfontosabb kérdésekre. Hallottam több alkalommal is már korábban, nem igaz, nem csak ma, hogy mi az Európai Unió továbbra is akarjuk a feltételeket támasztani a török reformhoz. Másodszorban nincsen más út ahhoz, hogy egy átfogó megoldást találjunk a ciprusi kérdésnek. Csak a az Európai Unió elvei mentén található meg a e megoldás. És örömmel láttam, hogy a török kérdéssel kapcsolatban is láttunk bizonyos előrelépést egy e kérdésben. A tárgyaló feleknek találkoztak az ENSZ védelmi területén, és folytatni fogják a tárgyalásaikat pénteken, március 14-én. Megerősítették, hogy a vezetők találkozója pedig megtörténik március 14-én. És van egy harmadik elem. Egy 15 éves fiatalember meghalt a mai napon, említették ezt a tényt, 260 napig volt kómában, azt követően, hogy egy rendőrség által kilőtt könygáz lövedék találta el. Rendkívül szomorú dolog. Ugyanakkor ö, emlékezteti arra is, hogy a török emberek ö, mit szeretnének, vannak vágyaik, és ezeket mind egy ö, fényt fogok tekinteni az erőfeszítéseim során. Köszönöm. Grazie. La parola al ministro Kurkula. Most pedig Kurkulász miniszter úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen az Európai Parlamentnek ezt a rendkívül érdekes vitát. Azt hiszem, hogy ez egyértelműen mutatta, hogy nagyon fontos a politikai, gazdasági reformokat támogatni Törökországban. Ez a lehető legjobb módja annak, hogy előrelépjünk, és tovább kell haladnunk ebbe az irányba. Ezen túl az Európai Parlament döntései mutatják, hogy mindkét fél sokat nyerhet azon, hogyha a reformok folytatódnak Törökországban az elnökség a tagállamokkal és a bizottsággal együtt minden erőfeszítést meg fog tenni ennek érdekében. Törökország fontos partnere az Európai Uniónak, és az Európai Unióhoz való közeledés mindenkinek az érdekeit szolgálja. Természetesen tárgyalások, fejezetek megnyitása az nem öncélú és nem önmagában cél. Egy hosszú folyamatnak a vége, és Törökország nagyon jól tudja, hogy mi a feladata. Törökország beszél, tárgyalt erről a tanácssal, a bizottsággal, bilaterális szinten pedig a tagállamokkal is. Következésképpen, ami eddig történt, hogy a reformoknak meg kell történniük, a jogállamiság tekintetében, az alapjogok tiszteletben tartása területén csak úgy, mint a nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítésé terén is. A bővítés egy kormányközi folyamat, és a folyamat az főként attól függ, hogy Törökországon múlik. Sosem szabad elfelejtenünk azt, hogy Törökország, amikor megnyitják, vagy lezárunk egy-egy fejezetet, az mindig függ a tanácsi konklúzióktól is zár, zárásul emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy a tárgyalásoknak az ütemezése attól fog függni, hogy Törökország mennyire képes és akar haladni, és hogyha tovább lép, lépünk, akkor mindenképpen reformokat kell végrehajtania. Nagyon bátor politikai döntésekre lesz szükség Törökország részéről. Erre nagyon oda fogunk figyelni. Végezetül pedig szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az Európai Parlament szerepe a politikai folyamatban, ami egy keretet ad a munkánknak, és a törökök óhaját, szándékát is figyelembe veszi, és nagyon fontos, hogy folyamatosan támogatást adjunk Törökországnak és az Európai Uniónak ebben a történelmi folyamatban. Köszönöm. a conclusione della Állásfoglalás tervezetet kaptunk, és erről holnap lesz szavazás délben a szavazás időpontjában.